módon vegye figyelembe a többiek álláspontját is. Nyilvánvalóan jól végzi a munkáját, de más frakciók álláspontjának is szót kell kapnia. Engedjen meg, hogy válaszoljak a felvetésére. Úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott volt a hozzászólóknak az össze tétele, betartottuk a pluralizmus szabályát, de a további vitákhoz szükség van az időre. Lezárom a vitát, köszönöm a miniszterasszonynak és a biztosnak a hozzászólását. Vannak állásfoglási indítványok, amelyek holnap lesznek a szavazás eh, tárgyai. Áttérünk a következő napi rendre a Törökországgal szóló 2012-es évi eredmény jelentésre, a tanács és a bizottság ezzel kapcsolatos nyilatkozataira. Kréta miniszter azt, hogy megadom önnek a szót. Nem tudom, hogy az ír elnökség vége előtt tagok lesznek-e még. Nyilván nem, de érdekes ettől függetlenül az ön bevezetője. Köszönöm elnök asszony, tisztelt képviselők. A tanács nevében szeretném megköszönni a parlament munkáját, meg a jelentéstevőt. Omen Rajten asszony munkáját. Állásfoglalásuk nagyon fontos témákat emel ki, és nagyon fontos időpontjában született az EU-török kapcsolat rendszer fejlődésének. Törökország tagja, ország kulcsfontosságú partnere az Európai Uniónak, a török gazdaság hozzájárul az európai kontinens gazdagodásához, és török, a török külpolitika egyre növekvő hatással bír a szélesebb térségben egyre mélyülő politikai párbeszéd folyik az EU és Törökország között. Az EU-török kapcsolatrendszer régi módra tekint vissza. Az együttműködés története jól mutatja, milyen széles körű közös érdekeink vannak, ugyanakkor az EU-török kapcsolatrendszer még nem aknázta ki teljes lehetőségeit. Ez a csatlakozási tárgyalások és a kapcsolatrendszer egyéb betületeinek jobb kiaknázásával érhetjük el. Ezért bátorító az, hogy új lendületet kapott a tárgyalássorozat azzal, hogy a regionális politika fontos fel, fejezete megnyitható lesz, talán még az irányokség lejárta előtt. A mi elnökségünk megtesz mindent annak érdekében, hogy ösztönözzük a további előrelépést. Ehhez persze erőfeszítést van szükség a török részéről is. Az eddig együttműködés jelei pozitívak, az Európai Bizottság, a török partner és az EU tagállamok is jelezték ezt. Az a pozitív napirend, mely fennáll, fontos szerepet játszik abban, hogy kapcsolatainkat javítsuk, az is világos ugyanakkor, hogy ez ki kell egészítse a tárgyalásokat, ám nem helyettesítheti a további tárgyalásokat. Az alkotmányreform sikere kulcsfontosságú. A tanács bátorítja Törökországot abban, hogy új alkotmányt hozzon tető alá, és üdvözli azt, hogy ez széleskörű demokratikus alapon a felek részvételével történik Törökországban. További fejleményekre van szükség, különösen a rendkívül fontos kurd kérdésben. Ez utóbbiban bátorító jeleket látunk a béke folyamat révén, amely még eh, nagyon érzékeny szakaszában van, de ígéretes. A PKK eh, vezetője Abdullah Öcalan felhívása, hogy a kurd erők tegyék le a fegyvert a török határok mentén mindenképpen bátorító és üdvözlendő jel. Az alkotmányozást mindenkit magába foglaló széleskörű folyamat kell legyen, az európai normák figyelembevétele fontosságú abban, hogy Törökország erőfészítései gyümölcsözőek lehessenek a csatlakozási feltételek teljesítésében. Az alkotmányreform nem az egyetlen prioritási terület. Vannak más pozitív fejlemények is például az ombudsmani hivatal létrehozása és a Nemzeti ö, Emberjogi Intézet felállítása Törökországban. A nők jogai és esélyegyenlőség is erősödött Törökországban. A harmadik bírósági reform csomag és a ö, fegyveres örök fölötti civil ellenőrzés témájában, ám további lépésekre is van még szükség. Arra hívjuk fel Törökországot, hogy folytassa, erősítse az alapjogok és alapszabadságok megvalósulását a jog és a gyakorlat területén is. A szólásszabadság helyzete aggályos. Írók, újságírók, tudósok és emberjogi aktivisták ellen perek folynak, csak azért, mert erőszakmentes módon kifejezték véleményüket, és weboldalakat is igen gyakran betiltanak Törökországban. A terrorizmus elleni jogszabályok gyakori alkalmazása is aggályosnak tekinthető. Fontos tudni, hogy a, a függetlenség, a bíróságok függetlensége, pártatlansága, hatékonysága biztosított legyen. Ezt nem csak jogszabályok révén kell erősíteni, hanem a már létező jogszabályok végrehajtása révén is. Vannak más fontos területek is, ahol van még tennivaló. Ide tartozik a vallásszabadság, a tulajdonjogok és a szakszervezet jogai, a kisebbségek jogai, a nők és gyermekek jogai, diszkrimináció ellenesség, a nemek egyenlősége és a kínzás elleni harc ezek a területek, amelyek megjelölhetőek. A csatlakozási tárgyalásokra és az EU-törő kapcsolatokra általában komoly hatással vannak. Van egy bizonyos kérdés. Törökország tudnak a többszörös felhívás ellenére sem hajlandó a társulási eh, megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét aláírni. A mi álláspontunk világos. Ha nincs előrelépés, a diszkrimináció mentes végrehajtását tekintve ennek a jegyzőkönyvnek, az EU továbbra is fenntartja a 2006-os intézkedéseit, amelyek a satellis tárgyalások egészére, meg előreadására hatással vannak. Azt kérjük Törökországtól, hogy ezen túl normalizálja kapcsolatrendszerét a ciprusi köztársággal haladék nélkül. Hozzá kell tegyem, hogy a tanács mélyen sajnálja, hogy Törökország befagyasztotta kapcsolatait a tanács elnökségével az elmúlt év második felében, valamint nyilatkozatait is sajnálattal fogadtuk amelyek arról szóltak, hogy nem halandóak az EU kéréseit követni. Az EU intézmény rendszerét tiszteletben kell tartani minden tagjelölt országnak. Azt is szeretném aláhúzni, mennyire fontos számunkra a szomszédi kapcsolatrendszer. Ez egyik alapkövetelmény Törökország EU-hoz való útjának sikere mérésében. Szeret, szeretnék még egy igen fontos vetületére utalni az EU-től a kapcsolatrendszernek, méghozzá a vízumkönnyítések kérdésére. Bátorító az, hogy üdvözölték a tanács azon döntését, hogy a bizottságot hívják fel a vízumkönnyítések terveinek további előterjesztésére hosszú távon a újra újratárgyalásával egyetemben. A tanács támogatja a vízumkönnyítés, mobilitás, migrációra vonatkozó szabályozás felülírását, megújítását, ugyanakkor a tolonc egyezmény ugyanakkor hatékonyan végre kell hajtani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, de a miniszter asszony, Füle úr a Elnök asszony, tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Omen Ojtan asszonynak, kiváló minőségű jelentést nyújtott be, ez a mai vita e, témája. Az Európai Unió és Törökország e, közötti kapcsolatok legutóbbi fejleményei optimisták, optimisták e, új lendületről beszéltünk a tárgyalási sorozatban tavaly évvégén, és azt reméltük, hogy 2013-ban új fejezeteket lehet megnyitni. Másodszor előrelépésre került sor a vízum kérdésben és a migráció kérdésében. Abban reménk, rem, azt reméljük, hogy hamarosan megkezdhetjük a tárgyalásokat a vízumkönnyítéssel kapcsolatban a visszafogadási egyezmény aláírása után. Leg, legutóbb nem elfogadott egy törvényt a török parlament a külföldiekről, és ők véde, az ő védelmükről ez a törvény fontos szerepet játszik a vízum ütemtervben is. A külpolitikai kérdésekről szóló párbeszéd megerősödött. Azt reméljük, hogy ez az Európai Uniós álláspont egységének is köszönhető. Reméljük, hogy Törökország fenntartja fontos szerepét a szíriai konfliktussal kapcsolatos humanitárius problémák e, megoldásában 190 ezer regisztrált e, szíriai menekült van Törökországban. Törökország és Izrael közötti közeledés szintén e, pozitív. Hadd említsek még néhány további fejleményt. Az új alkotmány kidolgozása kritikus pillanatban történt meg, teljes támogatásunkat élvezte ezt, ez. Az ország délkeleti részén a béke megteremtése ígéretes esély a terrorizmus elleni harcban és a kurd kérdés megoldásában. A negyedik igazságszolgáltatási reformcsomag, amelyet elfogadtak, ez a törökországi alapjogi helyzet fejlődését mutatja. Persze ettől még további reformokra szükség lesz. A Továbbra is vannak olyan rendelkezések a török törvényhozás szintjén, illetve jogszabályok szintjén, például a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, egyesülési szabadság területén, amelyek a aggodalomra adnak okot. Én azt úgy tudom, hogy a következő emberi jogokról szóló jelentésben ez a kérdés szerepet fog játszani. Ami a ciprusi kérdését illeti, az Európai Bizottság, Bizottság széleskörű tárgyalásokat kíván kezdeni minél hamarabb, azzal a célral, hogy a tárgyalások gyors lezárására kerülhessen sor. Mindemellett persze tudjuk, hogy Cipruson az azonnali, vagy a legsürgősebb problémák másút vannak. De nem szabad, hogy a ciprusi kérdés a Törökországgal folytatott kapcsolataink, vagy fenntartott kapcsolataink esetében tabu legyen lehetőség áll előttünk, és ez mind a ciprusi görög, mind a ciprusi török közösség számára e, nagyon fontos. Ez az üzleti e, világban e, is lendületet hozhat, és ezzel az Szigetország teljes gazdasági potenciáját kivirágoztathatja. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm Omen Rajten asszony a szó, aki jelentést a témában három percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Sosincsen unalomban részünk, hogyha a Törökország és az Európai Unió közötti kapcsolatok képezik a témák. Az elmúlt héten is nagyon sok minden történt. Az elmúlt héten a negyedik igazságügyi reformcsomagot fogadta el a török parlament, és Crichton asszony és Füle biztos szavai is nyilván tartalmazták az ezzel kapcsolatos uh, dicséretet, hiszen történtek lépések. Én szeretnék reményemnek hangot adni, hogy az emberi jogi cselekvési terv még több pozitív előrelépést fog majd hozni. Már elhangzott, hogy a idegeneknek a jogait, a külföldiek jogait is érintette egy elfogadott törvényjavaslat. Elmúlt héten ezt is kértük. Elnök asszony, Abdullah Höcsalannal kapcsolatos tárgyalások konstruktív szellemben zajlanak, és a török nép is támogatja az ebben való erőlelépés. Ez, amit a leg dicsérendőbbnek tartok. Tehát Törökország támogatja a folyamatot, és támogatja maga a társadalom és az izrael kapcsolatos, az Izraeltől érkező bocsánat kérés is hozzájárult a Törökország és Izrael közötti kapcsolatok enyhüléséhez. A francia eh, kormány feladta blokkoló álláspontját, eh, és azt várjuk Kreton miniszter asszony, hogy eh, az elkövetkezendő hónapban itt is előrelépés lesz. Törökország azt mondta, hogy a szociális politikával kapcsolatos fejezetet is megnyitják. Eddig nem mutattak érdeklődést, de úgy tűnik, hogy most egy pozitív fordulat következett be. Elnök asszony, hogyha megnézzük ezeket az eseményeket, eh, akkor beszéljünk most a mai állásfoglalási indítványról. Ez felszólítja a konstruktív kapcsolatoknak a fenntartására és továbbfejlesztésére a feleket Törökországot és Európai Uniót legyen konstruktív, tehát ez a tárgyalási folyamat. Ennek elérése érdekében mind a két félnek bizonyos kötelezettségeket kell vállalnia Törökországból. 2005 óta kérjük már a reformoknak az elindítását nem csak azért, mert az Európai Unió ezt szeretné, hanem azért is, mert a saját országok érdekében ezt meg kell, hogy tegyék, hogy egy modern, prosperáló társadalmat szeretnének felépíteni, és akkor el kell indítaniuk és le kell folytatniuk a reform folyamatot. Nagyon fontos ennek során a véleménynyilvánítás szabadságának és a sajtószabadságnak a biztosítása. Három percen van és más alapvető szabadságjogoknak, tehát például a vallási közösségek jogainak és a nők jogainak a biztosítása. Ami a jogalkotást illeti, Törökország a jó úton halad, úgy tűnik, de nyilván a mentalitás kérdése is az, hogy mi a joga a felpereseknek, alpereseknek egy perben a parlamentnek ezzel kapcsolatban állást kell foglalnia. Elnök asszony, én egy kiegyensúlyozott és komoly hangvételű állás foglalást kívánta megfogalmazni, ami tükröt tart a török társadalom elé, ami megmutatja, hogy mik az előnyök, de ami kritikát is gyakorol. Egy pontot mondanék még van egy optimális esély most Törökország számára arra, hogy az új kormány, az új ciprusi kormányjal ugyanilyen pozitív módon haladjon előre, és új megállapodásokat kössön. Nagyon remélem, hogy ez még ebben az évben meg is történik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Omer Rajtan asszonynak, a Szúria szó két és fél percre. Si miramos la situación tanto en Turquía como... Köszönöm szépen, hogyha megnézzük a helyzetet Törökországban, illetőleg a teljes térségben, akkor arra végkövetkeztetésre kell, hogy jussunk, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tenni az Európai Unió és a Törökország közötti konstruktív kapcsolatok kialakítása érdekében. Számomra úgy tűnik, hogy az állásfoglalásnak és a jelentésnek a orientációja, amely ugye konszenzusban született, és itt a töme, és itt a házban nagy többséget kapott. Nos, ez a jelentésben megjelenő orientáció is szót érdemel itt. Szeretnék gratulálni az előadónak ehhez a jelentéshez, és el kell, hogy mondjam, a saját frakciónk nevében három, frak- három prioritásunk volt a jelentéssel kapcsolatban. Először is pozitív, sikeres kapcsolatok kellenek, ezeket kell képíteni Törökországba, tovább kell másodszorban a pozitív menetrendet építeni, harmadsorban pedig meg kell kísérelnünk olyan megoldásokat találni, amelyek közös megoldásaink, és amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy megtaláljuk a teljes közel-keleti térség problémáira a problémákat, hiszen ez egy nagyon konfliktusos térség. A második prioritásunk az, hogy legyenek előrelépések a csatlakozási tárgyalások során, és újabb fejezeteket, csatlakozási fejezeteket lehessen megnyitni. A harmadik prioritásunk pedig arra vonatkozik, hogy meg kell, hogy kíséreljük a törökországi demokratikus folyamatokat, átalakulást támogatni, anélkül, hogy beavatkoznánk. Az a fontos, hogy reformokra kerüljön sor a jogalkotás területén is, az igazságszolgáltatás, az emberi jogok, a nők és férfiak közötti egyenlőség területén itt nyilván ellentétes irányba menő intézkedések, reformok is lehetnek, progresszíven kell eljárni ezeken a területeken. Fontos, hogy az intézményi folyamatok megfelelően folyanak, és végső soron eh, a régióban van egy béke folyamat is, amely évtizedeknek a konfliktusai után most el kell, hogy jusson oda, erre vonatkozik a kérésünk, eh, hogy több millió euró és dollár elköltése után végre igazán támogatást kapjon tőlünk is. Mert Lamzov képviselője szó. Köszönöm szépen, Állnak asszony, köszönöm. Ez évben az Európai Parlament jelzéssel élt Törökország irányába. Két része van az üzenetnek. Egyrészt támogatjuk a reform folyamatot Törökországban, a másik oldala ugyanak ennek az üzenetnek, hogy további reformokat követelünk, gyorsabb, erőteljesebb előrelépéseket. Eljött az ideje, hogy Törökország bizonságot tegyen arról, hogy érdeklődik a reformok folytatása iránt. Jelentős volt az, hogy biztos úr, ön is, meg miniszterasszony is arról beszélt, hogy itt-ott vannak előrelépések, ombudsman, hivatal és így tovább, ám mindig van egy de szócska és mindig alapvető kérdések, kérdésekben megfelel, alapszabadságok, alapjogok, véleményszabad, szabadság, szabadsága, szólásszabadság, ezek perdöntő kérdések. Köszönöm, hogy ilyen világosan fogalmaztak, Ankara meg kell hallgassa ezeket üzeneteket. Csak megismételni tudom, hogy egy olyan ország, amely a csatlakozással tárgyal, nem foghat le Tehát nem lehet, hogy le, leosztályozzák a riporterek határok nélkül szervezetben ilyen alacsony osztályozott kap. A bírósági reformcsomagban is vannak gondok, például Pinaselek ügyében, Farzi Renzá ügyében kirakat perek, illetve nem elfogadható határozatok születtek a bíróság részéről. Ezeket meg kell szívelni a török félnek. Az alkotmányozás folyamata, amelyet a Velencei Bizottság és az Európa Tanács is közelről figyelemmel kísér, különösen azt kell látnunk, hogy a Velencei Bizottságot hogyan tessékelték ki. Hát az Európa Tanács nem egy idegen hatalom, amely beavatkozna Törökország belügyeibe, hanem az Európa Tanács egy olyan szervezet, amely Európában az emberi jogokért és demokráciáért küzd. Nem elfogadható, ami történt ezzel a szervezettel Törökországban. Ugyanakkor látnunk kell a lehetőségeket is, azt, ami a török-kurd viszonyrendszerben éppen lefolyik. Öcsalan kapcsán, perjének kapcsán az a konstruktív szerint, amit a, a, a PKK játszik, döntő pillanathoz érkezett a kapcsolatrendszer, keresztúton áll, a, aztán az állampolgársági törvény, az, a, a terrorizmus ellenes törvények, a, a kurdok kulturális önmeghatározása, autonómiája, ez a, ez a nép, a kurd nép megérdemli ezt, és a török nép is megérdemli ezt. Döntő fontos jó kérdés Törökország számára ez. Hiteles reformokat kell hiteles módon folytatni Törökországnak annak érdekében, hogy a pozitív napirend fennmaradjon, és a csatlakozási tárgyalás is újra beindulhasson. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Flótra, azt következik három percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban nincs gyakran eh, lehetőségünk arra, hogy ilyen politikai pillanatban, kivételes politikai eh, pillanatban eh, fogadjunk el egy jelentést, amely mind Törökországot, mind a régiót érinti. Azt gondolom, hogy Ria Oman rajtának gratulálnunk kell, akinek sikerült ezt a jelentést úgy elkészíteni, hogy mint egy mm, egy, egyenrangú partnernek mindenféle paternalizmus nélkül. A nők helyzete, az környezetvédelem helyzete és egyéb fontos kérdések is szerepelnek ebben. Kivételesen jó az a jelentés több szempontból is egyrészt, mert a diplomáciai kapcsolatok során és a politikai párbeszéd során nagyon fontos dolgok történnek. Azt gondolom, hogy már az első hatásait megért, elérte ez a folyamat. A 22-es fejezettel kapcsolatban Franciaország visszavonta a vétóját. Itt a béketárgyalások folynak, török kormány kezdte ezt meg bátor módon a kurt partnereivel. Azt hiszem, hogy 40-en vannak közöttünk olyanok, akik szeretnék a 23-as, 24-es fejezet megkezdésével kapcsolatos támogatásukat eh, elmondani. Ezzel a két fejezettel kapcsolatban eh, felvetődő kérdések az alapjogok, az igazságszolgáltatás, az eh, igazságszolgáltatás függetlensége. Összességében tehát nagyon fontos eh, témákról van szó. Mostanában Törökországban egy olyan fejlemény is megfigyelhető, Eh, amelyről eddig nem beszéltünk, egy tárgyalásról van szó, eh, Csalán börtönben lévő eh, személy és Erdogan között, ezt a, a börtönbe személyt nagyban támogatja a társadalom nagy része, és ez az új alkotmányok kapcsolatos vitát is felveti. Az új polgárság definíciója aztán az anyanyelvi oktatás kérdése, a decentralizációja, a de- demokratizálás kérdése Törökországban összefügg a politikai, a kurt kérdés és a béke folyamat politikai folyamatával. Az európai intézmények támogatására van szükség, ebben a folyamatban az Európai Unió mit ajánlhat? Először is a tapasztalatát a megbékélésben és a béketeremtésben, a politikai eh, párbeszéd, eh, eh, a tisztel, egymás tiszteletben tartása a politikai párbeszédben, ezek olyan értékek, amelyeket átadhatunk. Van itt egy kékkártyás kérdés, elfogadja-e, elfogadja-e Flotre asszony, tessék, megadom a szót. Látom, hogy ön, önet zöldként választották meg annak idején. Törökországról beszélve, nem tudom, hogy értékelte -e azt, hogy milyen hatással van a környezetre az ön hazájában az, hogy 73 millió török állampolgárnak megadják, megadnák a jogot, hogy ott éljenek, dolgozzanak, telepedjenek le Franciaországban, ahol akarnak. Ennek a kihatásait mérlegelte. Madame Flautre. Flautre, bevallom, hogy nem igazán értem ezt a kérdését. Nos, kedves kollega, azok a módosítások, amelyek erre vonatkoznak, tehát, hogy Törökországban egy kicsit elavult gazdasági modell mellett nagyon gyorsan nő a gazdaság. Omen Rojtan asszony, és én egyeztettem ezzel a kérdés, erről a kérdésről ami ennek a környezetvédelmi hatásait illeti, illetve Törökország csatlakozásának a környezetvédelmi hatását illeti. Hát én szívesen tárgyalok a török féllel környezetvédelmi kérdésekről legyen szó, a nukleáris erőművekről, atomerőművekről legyen szó, a klímatárgyalásokról. Törökország gazdag ország több szempontból, a környezetvédelmi szempontból is. Most pedig megadom a szót Tenok úrnak két percre. Elnök asszony, Törökország politikai és gazdasági erőmű Ázsia kapujában összeköpcsolja a két kontinens történelem révén is, meg új szociális, gazdasági, geopolitikai státusza szerint is. Ezért olyan fontos Törökország számunkra, hogy partneri viszonyunkat elmélyítsük vele Törökország demokrácia, amely erősebb európai integrációs kilátásokat érdemel meg, miközben közel-keleten és közép ázsiában is kiépíti kapcsolatrendszerét. Ezen kapcsolatokat üdvözölnünk kellene itt a parlamentben. Az Izrael való megbékélés például nagyon jó hír azok számára, akik egy stabilabb közel-keletet szeretnének látni. Mind a két félnek gratulálni kell az erőfeszítésekért. Ugyanakkor nagyon ösztönző a PKK tűzszüneti megállapodás és az öcsalánnal való, börtönben levő öcsalánnal való párbeszéd megindítása. Ugyanakkor vannak még kívások Törökországban, az EU kapcsolatrendszerében is. Egyeseket nagyon elszomorította a ciprusi, ciprusi elnökség által nyújtott esélyelszalasztása és a török tagság, Európai Uniós tagság nem elképzelhető, amíg nem oldódik meg Ciprus helyzete, miközben Törökország egyedül oldal, egyoldalúan ragaszkodik ahhoz, hogy elfogadja az észak-ciprusi török eh, államalakulatot. Törökország állítólag támogatja a szíriai szalafistákat is. Ugyanakkor az, a Free Syrian Army eh, és a, a szekuláris, eh, az az szemben álló erők támogatását üdvözlöm a török fél részéről. És végül arra bátorítom Törökországot, hogy kisebbségével jobban bánja. Legyenek azok keresztények, asszírek, vagy akár LGBT kisebbséghez tartozó emberek. Mindezen kihívások és bajok ellenére újra hangsúlyozom, hogy a konzervatív frakció részéről Törökország nagyon fontos barát és NATO szövetséges. Üdvözölnünk kell, az együttműködés szellemben kell tárgyalnunk népével, kormányával, hogy a, a elérhesse az annyira óhatott európai tagságot. Köszönöm szépen, Tano kolléga, most másfél percben Belder úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Holnap újra hat éve lesz, hogy hármas gyilkosság került sor keresztények ellen a hét elején beszéltem az egyik áldozattal, és kimondta, hogy reménykednek abban, hogy az almani kínzók és gyilkosok ellen a jog fel fog lépni. Biztos úr, itt van az a nyomasztó kérdés, hogy a mai nagyon lassú folyamat Eh, az felgyorsul-e, vannak önnek információja az eljárással kapcsolatban, és el fog-e mozdulni Törökország a jogállamiság irányába, ugyanis a keresztényeknek eh, és a kisebbségeknek támogatást kell adnunk. Pozitívan reménykedünk ebben, de van -e esetleg ezzel a konkrét esettel kapcsolatban konkrét információja? És egy másik kérdés a, ugyanezzel a folyamattal kapcsolatban. Elmúlt hét végén a rokonoknak eh, az egyik ügyvédje halálosan meg lett fenyegetve. A török hatóságok, biztos úr, rendelkeznek-e információval, rendelkezik -e információval az, hogy a török hatóságok megfelelő védelemben részesítették ezt a ügyvédet. Szólítsuk fel a török hatóságokat arra, hogy hatékony intézkedéseket tesznek többek között az antiszemita kilengések ellen is. Haifat Bári, egy zsidó értelmiségi azt mondta, hogy nem válhat az ország EU taggá, hogyha nem tesznek a nyilatkozatok mellett intézkedéseket is az antiszemitizmus leküzdésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, Belder úr. És most a Egyesült Baloldal nevében Hadzsi Gyorgyú úr kapja meg másfél percben a szót. Kedves képviselőtársak! néhány évet koptatom már házpadjait, és azt kell mondanom, hogy ez a jelentés végre, mint a tükrözné a a, a, a ház egyensúlyt tükrözi, és nem a törökországbeli súlyos problémákkal foglalkozik. Lehet, hogy a kormányok, a diplomaták és az Európai Bizottság dolga a konkrét kérdések feltárása, nekünk nem lehet csak egyensúlyozni Látnunk kell, hogy Törökország problémája nagyon súlyos ügy. Hogyan lehet e- egy rendésben megjelenteni e problémákat? Valakit megengedjük? Törökországban börtönbe vetne csak azért valakit, mert karikatúrát rajzolt, ami hasonlít Erdogánra? Törökország kicsúfol, megcsúfol bennünket, kinevet bennünket a hátunk mögött. Nagyon súlyos problémák azok, amelyeknek tanulni vagyunk. Ha segíteni akarunk az országnak, legyünk őszinték, mutassunk irányt, jelöljük meg a megoldás miben létét. Nem elég csak szép szavakkal szólni a ciprusi problémáról. Minden, minden jelentésben kimondjuk, hogy a török hadsereg ki kell vonuljon Ciprusról, és vissza, és vissza kell adni az elkobzott javakat, ingatlanokat a tulajdonosaiknak. Aztán nem történik semmi. Szerintem kinevetnek bennünket az Örökország nem foglalkozik a, a mi ö, ö, írományainkkal. Ciprus nem tudja használni felségterületét. Meg kell engedjük azt, hogy az energiai hab fejezetet nem nyithatja meg Törökország, addig nem ismeri el Ciprust. Táv úrnak van egy kék kártyás kérdése. Ön rajta van a hozzászólók listáján. Hogyha most megadom önnek a szót, akkor nem adom meg a hozzászólók listája keretében a szót önnek. Szeretne tehát akkor most szólni, most feltenni a kérdését, és akkor nem szól a későbbiekben, vagy sem önnek kell eldöntenie, mit részesít előnyben. Elnök úr, nem, azzal, hogy kék kártyás kérdés tesz fel valaki, nem zárja ki magát a ö, hozzászólistáról. Ezt eddig, ez a szabály eddig elkerült a figyelmet, szerintem nincs ilyen szabály. Intervenir. Nos, Dáv úr, annak érdekében minden kolléga szót kaphasson, így kell eljárnom. Kérdőzte, usted un, un punto border muy bien. Ügyrendi kérdés. Elnök úr, a lehető legnagyobb tisztelettel mondom. Nagyon gyakran részt vettem ezeken a vitákon, többször volt alkalmam, többször kékkártyás kérdést feltenni tisztelt képviselőtársamnak, és ön, uram, az egyetlen elnök, aki ezzel az úgynevezett szabályjal él. Hogyha valaki hozzászól a vitasoron, akkor nem tehet fel kékkártyás kérdést. Szerintem ilyen saját szabályt talán felállíthat, de ez a vita ellen hat. Szeretném kérni tisztelettel, uram, hogy gondolja végig még egyszer, alkalmaz-e ilyen szabályt. Todo reconsider... Nos, hajlandó vagyok még egyszer fontolóra venni a dolgot. Ezt mindig így teszem, mindig új dolgokon gondolkozom. De hát az időkeret eh, szűkös, és mindenki hozzá kíván ezen belül szólni, aki a hozzászólásomat. Ügyrendi kérdés, vagy zöld, kékkártyás viszont kérdés? Ügyrendi kérdés, parancsoljon. Ügyrendi megértem, elnök úr, hogy szeretné megtagadni Dafur jogát, hogy a végén hozzászóljon, de hogyha rajta van a hozzászóló listán a frakció részéről, akkor nem vonhatja meg tőle a szót, csak azért meg kártyás kérdéset föl. Az, a spontán felszólásoknál megtagadhatja tőle a szót, de hivatalos frakció hozzászólóként nem. Mert hogy ezzel a, az interaktív vita dinamikáját e, semmisíti meg. Köszönöm szépen, Tanok úr, tiszteletben tartom az ön értelmezését, de hát én vagyok az, aki az ülést vezeti, és hogyha DAF később amúgy is szót kap, akkor lehetősége lesz állást foglalni ebben a kérdésben. Nagyon sok időt töltöttünk ezzel az ügyendi kérdéssel, Stassen asszony kapja meg most a szót a frakció nevében. Köszönöm szépen a Európai Unió szerzés 49. cikkeiben az van, hogy ha valaki nem veszi figyelembe a második cikkeben foglalt jogokat, akkor nem kérheti, hogy az Európai Unió tagjává váljon. Eltekintve attól a ténytől, hogy Törökország már csak földrajzilag sem európai ország, úgy tűnik, hogy az európai értékeket és alapelveket nem igazán képesek betarkani. Törökországban a második cikkeben említett értékek, például a tisztesség és az egyenlőség, azok nem számítanak. Atatürknek egy modern és szekuláris ország kialakítására vonatkozó törekvéséből nem maradt ma mára semmire. A bíróság elítérte 10 év felfüggesztett börtönbüntetés az egyik aktivistát azért, mert elmúlt évben a Twitteren dehonestáló megjegyzéseket tett a kormányra annak idején a bizottság kifejezte aggodalmát egy szobeli válaszigénő kérdés keretében. Remélem, hogy a bizottság továbbra is nyomon követi a dolgokat, és komoly konzekvenciákat fűz Piedesszájnak az elítéléséhez. Ugyanis Törökországban nem tartják tiszteletben a véleménynyitás szabadságát. Egyre rosszabb a törökországi helyzet. Nem tudom, meddig tart ez, mire belátja a bizottság, hogy Törökország nem európai, nem volt sosem európai, és nem is lesz sosem európai. Úgy gondolom, hogy Európában együttműködhetünk Törökországgal még a kereskedelembe, de nem tartozik az Európai Unióba. Remélem, hogy ezt a kilátástalan utat a bizottság nem fogja tovább folytatni, és a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal végre megszakítja. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stassen asszony. Elnézést kérek a késedelemért, a Dartmouth és Tenok kollégákkal folytatott beszélgetés során nem láttam, hogy ön Stassen asszony és nem Stassen úr, most pedig akkor a hozzászólókkal folytatjuk. Most áttérünk a saját nevükben szóló képviselőkre. Az első kolléga, aki szót kap, Elmár Brok úr, kettő percben. Elnök úr, elnök asszony, tisztelt biztos úr, Törökország minden kétséget kizáróan jelentős partner az Európai Uniónak. Egy jelentős partner, akivel két oldalú stratégiai közös érdekeink vannak. Helyén valónak tartom, hogy Törökországgal ezeket a dolgokat továbbfejlesszük. És Törökország eh, beletartozik az európai és transatlanti táborba. Csak nézzük meg a térképet, és tudjuk, hogy Európa érdekében áll, de Törökország érdekében is áll, hogy Törökország tartósan kiépítse ezt a fejlődést, és nem csak feltétlen olyan területeken, ahol eddig ez sikeres volt. Úgy gondolom, hogy Törökország a stabilitásnak a horgonya lehet ott a térségben, ezért nagyon örülök, hogy Izrael és Törökország közötti kapcsolatok újra jobbá tűnnek válni, hogy így fogalmazzak. A és így Törökország tényleg a stabilitás horgonyává válhat. Tudnunk kell, hogy vannak területek, ahol közös érdekeink vannak, például az energia és az energia szállítás területén, mind Törökország, mind az Európai Unió számára, itt közösek az érdekek, az ilyen területeken a tárgyalásokra kell koncentrálnunk, és a megfelelő csomagokat kell elfogadnunk, függetlenül attól, hogy a végén aztán török Európai Uniós tagság lesz-e vagy sem. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a jelentésben biztos úr olvashatunk fejlődésekről, a szabadsága, a véleményintás szabadsága, a kisebbségek a jogalkotás területén, de ezzel együtt a második mondatban mindig azt olvassuk, hogy nem sikerült az áttörés ezeken a területeken, és ez lenne a döntő. Hogyha megnézzük a véleménynyilvánítás, a vallásszabadság kérdését, itt van például az ongoristának az esete, vagy például a kisebbségek jobbi helyzete. Nos, ezekben folyamatosan az öröki valóságig tartanak a dolgok, és nem látjuk az igazi áttörést. Ezért biztos úr, szeretném arra biztatni önt, hogy ezeket a kérdéseket kezelje komolyan, de, és nézzék meg, hogy Törökország megérti-e, hogy itt elengedhetetlen feltételek vannak, és a csatlakozási tárgyalások során szeretne az Európai Unió előrelépést ezekben a kérdésekben, tehát ne legyen ezekben félreértés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Elmár, most kettő és fél percben Rucsek kolléga. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy ez a jelentés nagyon fontos, összehasonlítva az előző évekkel. Itt a lehetőség a valódi áttörésre az EU-török eset kapcsolatokban. Nagyon pozitív elemek merültek itt fel először is. A csatlakozási tárgyalások végre ezek újra beindultak, ugyanis két évig blokk, blokkád alá helyezték ezeket. A regionális fejlesztésről kapcsolatos fejezet megnyitásra került, és további fejezeteket kell megnyitni. Az Európai Bizottság pozitív programja most előre mutatást mutat, egyértelmű, hogy a vízumliberalizálás és a visszafordítási egyezménnyel kapcsolatban elérhető közelségbe került a megoldás. És ugyanez érvényes a kurd kérdés megoldására. Hogyha ez sikeresen lezárul, akkor nem csak, egy, nem csak a török történelem egy véres fejezete zárul le, hanem a regionális biztonsági helyzet is javul, különös tekintettel Szíriára. Természetesen nagyon sok feladatunk van még. Mindenek előtt itt a lehetőség arra, hogy új demokratikus alkotmány jöjjön létre, ez elengedhetetlen fontosságú. A török demokrata, jöv, demokratikus jövő és Törökországnak európai helyzetével összefüggésben. Mindez elengedhetetlen a szekuláris állam erősítése érdekében az Európai Uniónak a saját elkötelezettségeit is erősíteni kell. 23-as, 24-es fejezet alapjogok kérdése, igazságszolgáltatás, jó lenne, hogyha megnyílnának ezek a fejezetek. Igazságszolgáltatás megint csak nagyon fontos kérdés. Azt hiszem, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket a fejezeteket is megnyissuk. Természetesen vannak olyan kérdések, amelyekben szintén erősíteni kell az együttműködést. Stratégiai kérdések, biztonsági kérdések, mi a helyzet Szíriában, közel-keleten, Törökország elengedhetetlen partner ezekben a, ezeken a területeken is. Szorosabb együttműködésre lenne szükség a török külügyminiszter és az Európai Unió között. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, most pedig másfél percre megadom a szót Andrew Duffnak. Azt hiszem, hogyha a kurt problémát meg kell oldani, meg szeretnénk oldani, akkor ezt össze kell kapcsolni egy alkotmányos reformmal. a török köztársaság abszolút centralizált ország, és át kell valamennyire a hatalmat adni Ankarából regionális és a helyi hatalmaknak, szinteknek. És itt a tartományi választásokat is erősíteni kell. A decentralizációs folyamatot figyelemmel kell kísérni, és meg kell vizsgálni, hogy ez valóban kompatibilis-e Erdogan miniszterelnök vágyával, mely szerint Törökországból egy elnöki rendszert kíván csinálni. Egy nemzeti megbékélési folyamat folyik, És sajnálatos lenne, hogyha a miniszterelnök türelmetlensége, amelyet az autokrata politizálás jelei egészítenek ki, hogyha mindez veszélybe sodorná ezt a rendkívül érzékeny, törékeny alkotmányos reform folyamatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Andrew, most megadom a szót egy percre. Nem ez Maker kollégának. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy egy hang nem kapott itt teret. A Törökország és EU közötti kapcsolatok nehezed nek, és eznek török okai vannak. A török oldalon vannak az okai. Például a kurd kérdés. Én óva intettem attól, hogy Törökország egyoldalúan határozza meg a, a kurdokkal kapcsolatos békefolyamatok a feltételeit. Erdogán és az ő soraiból nem érkeztek jó hírek ebben a tekintetben. 49 törököt hívtak össze, hogy ezt a békefolyamatot értelmezzék és kialakítsák. Hogyha megnézzük a KCK-val kapcsolatos folyamatot, a itt is azt látjuk, hogy a újságírók nem optimisták a folyamattal kapcsolatot, mindenképpen a fenntartható politikára kell helyezni a hangsúlyt, és valamennyi kurd politikai erővel együtt kell működni a török hatóságoknak, ez a török probléma megoldásának kulcsa az Európai Uniónak pedig fel kell használni minden eszközét arra, hogy a kurdoknak a jogait, alapvető jogait kikényszerítse a törökökbe a politikai autonómiára, és egy olyan alkotmányra kell építeni, ami az egyesülés, a véleménynyilvánítás és az országban élő 5 millió kurd szabadságát elismeri. Köszönöm szépen képviselőtársam szavait. A következő hozzászóló. Előtte még kérem, hogy mindenki olyan ütemben beszéljen, amely révén tolmácsolható az, amit mondott. Mert hogy lóhalálában próbálják sokszor tolmácsolni önöket. Nem akartam félbeszakítani, de ezt el akartam mondani. Zahradil úr. Köszönöm. Úgy vélem, nincs kétség afelől, hogy most egy teljesen más országgal tárgyalom, mint tíz évvel ezelőtt. Az elmúlt időszakban tudnék Törökország egy regionális hatalmi tényezővé vált mindenféle tekintetben az elmúlt tíz évben. Ciprus ügyében folyt ma egy nagyon eleven vita, és Kumbendit úr a zöld frakció nevében ma délelőtt azt mondotta, akivel egyébként nem gyakran értek egyet, de most ért, egyetértek Kumbendit úrral, amikor azt mondta szerintem helyesen, hogy megnyílt a lehetőség az előrelépésre a megoszt a, a, a ciprusi sziget megosztottságának megoszt, megosztására. Igaza volt, megosztásában igaza volt, megnyílt ez a lehetőség, ám a jó akarat, a nagy lelkűség és erőfeszítés kell, hogy megvalósuljon mind a két közösség részéről ahhoz, hogy a pozitív gazdasági hatások érvényesüljenek. Az idegenforgalom beruházások tekintetében ennek előnyeit láthassa mind a két közösség a, a szigeten és megindulhassanak az olaj- és gázkitermelés beruházásai. Meg kell tehát ragadni Törökország ezen új hajlandóságát és státuszát is, mint, mint regionális hatalom, hogy segítsen bennünket más ter- problémák megoldásában, például a ciprusi probléma megoldásában. Élnünk ezzel a lehetőséggel. Tehát itt egy hasznos, jó dolog, bátorítanunk kell ezt a megoldást. Köszönöm szépen. Most egy percben Szalavrakosz úré a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Gratulálni szeretnék Omen Rajtan asszonynak a jelentéséhez. Nagyon körültekintően precízen megírt, tényleges adatokra támaszkodó jelentés. Szerintem szinte módosítók nélkül meg lehet szavazni. Foly- sikeres folytatása a korábbi jelentéseknek, melyek ebben a témában születtek javulásokat nem igen tud megjelölni, bár Törökország a gazdasági kritériumok tekintetében jól teljesít, továbbra is súlyos fenntartásokat kell megfogalmaznunk a politikai kritériumok tekintetében. A szomszédokkal való kapcsolatokat illetően továbbra is nyitva áll a szinte háborúsok Görögországgal kapcsolatban. Az ankai protokoll megsérti, megsérti a török fél. Ciprussal kapcsolatban a török kormány tovább kell folytassa a reformokat, nem csak itt, hanem a jogállamiság, a bíróságok reformja, az emberi jogok, a vallásszabadság érvényesítése tekintetében is. Törökország tehát be kell tartsa vállalásait, például a migrációs kérdésekben és a migránsok visszafogadásának szabályozásában is. A jelentés ugyanakkor pozitív elemeket is kiemel. Például a kurd probléma megoldásának körvonalazódását, illetve azon demokratikus reformokat, amelyek Törökországban folynak, és a szíriai megoldásban játszott török pozitív szerepet is. Köszönöm szépen, kolléga, most pedig egy percben Willi Meyer kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióbeli kolléga már bemutatta a frakciónk álláspontját, úgyhogy most én inkább azzal foglalkoznék, ami szerintem lényeges. Teljesen egyértelmű, hogy az Európai Unió részéről a következő üzenetet kell Törökországba küldenünk. Törökország nem lehet az unió tagja, amíg a ciprusi köztársaság északi részét megszállás alatt tartja. 47% a területnek 40 ezer török katona hatalma alatt van. Egy folyamatos gyarmatosító politikát folytatnak ott a szigetnek az északi részén ott a nem ciprusi polgárok betelepítésével foglalkoznak. Ez egy olyan dolog, ami a térséget fenyegeti, a térség biztonságát fenyegeti. Ezt kell világos üzenetként Törökországba küldenünk. Törökország megpróbál a béke tényezőjeként fellépni a térségben, de hát egy olyan Ankarával állunk szemben, aki eh, önmaga az akadálya annak, hogy azzá váljon, amit állít magáról. És ez a török megszállás Cipruson. Ez az az üzenet, amit teljesen világosan el kell mondanunk a török tárgyaló feleknek annak érdekében, hogy a török igazgatásot helyben ezt figyelembe vegye. Köszönöm szépen, Vili Obermeyer úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, Bendit délelőtt zöld képviselőként egy nagyon furcsa javaslat talált elő a ciprusi mentéssel kapcsolatban. Egyesíteni kellene a szigetet rendben ebben az esetben a török eh, ciprusi befektetések rögtön uniós befektetések lesznek. Tény az, hogy az eredeti török eh, lakosság ott Cipruson önmaga is a kelet-anatóliai honfitársaiknak a bevándorlás alatt szenved, és ez nem csak a görög részt érinti. A nagy problémák a török párhuzamos kultúrával kapcsolatban leginkább a nagy német vagy osztrák városokban mutatkoznak meg, és ott láthatóak, hogyha a kultúrpolitikának a török átvételére kerül sor, akkor a keresztény templomokat és temetőket fogják tönkretenni a török megszállás alatt álló területen. Tehát ne legyen itt politikai álmodozás, világos szavakat beszéljünk, és legyünk ferek a törökökkel szemben is, szakítsuk meg a csatlakozási tárgyalásokat, és milliárdos gyors csatlakozási, előcsatlakozási segélyünket, pedig inkább fektessük be okosan Cipruson. Köszönöm szépen, kolléga, most pedig másfél percben Maria Gianaku asszony kap szót. Köszönöm szépen. Amben az, hogy jelentése valóban kiegyensúlyozott, és évek óta ő a jelentéstevő ebben a témában, ismeri a törökországi helyzetet és fejleményeket. Természetesen vannak előrelépések a fejlemények területén, de Törökország még nem európai ország. Vannak előrelépések bizonyos területeken, de ami az politikai részt illeti, az ankarai jegyzőkönyvet még mindig nem fogadták el. Ciprusról nem vonták ki a megszálló erőket, nem fogadja el a hágai bíróság döntéseit, és most felmerül a következő kérdés. Azok az előrelépések, amelyeket a kemáli rendszer elfogott, elfogadott, ez vajon a Törökország külpolitikai kapcsolataiban visszatükröződik-e? Nem. Erre nem a válasz. Egy Hogyha valaki azt kívánja, hogy Törökország az Európai Unió tagja legyen, hát mit tehet az Európai Unió? Ennek érdekében az Európai Unió nem mondhatja azt, hogy, meg, hogy ez az ország csatlakozott az Európai Unióhoz, hogy ez az ország az Európai Unió egyik tag, tagországát nem ismeri el. Ez csak valódi nyomás mellett történhet meg. Köszönöm szépen, Howard úr, egy perc. Um, Köszönöm, elnök úr. Csatlakom az Európai Bizottsághoz, öszt, üdvözölve az új török tárgyalási csomagot, az emberjogi bíróság esetjogát is átvéve. Ugyanakkor Fezeszai úr ügye, aki az ismert zongora művész, börtönbüntetést kapott azért, mert a Twitteren megjegyzést tett. Ez egy rémisztő, ijesztő üzenet mindenki számára, aki a szociális médiát használja Törökországban, és a szólásszabadságot érvényesíteni. Ebben a jelentésben több módosítót terjesztettem be a szakszervezeti jogokkal kapcsolatban, Két szokszolati iroda kapott fenyegetéseket, két héttel ezelőtt pedig a, a Taksim téren történtek összecsapások. Azt kérem a török kormánytól, hogy forduljon pozitívan a szakszertekhez, kerülj el a konfrontációt velük. És a szociális demokrata módosítók kapcsán azt is kéri az elnök, hogy két ciprusi török képviselő is megfigyelőként működhessen soraink között, ahogy az Európa Tanács közgyűlésében is megtörténik ez. Kérem, hogy ezeket is szavazzák meg holnap. Un minuto. Köszönöm szépen, most pedig egy percre megadom a szót Kazák úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt eh, kollégák, gratulálok Omen Reuten asszonynak, hogy nagyon kiegyensúlyozott eh, megközelítést választott. Biztos vagyok benne, hogy az európai eh, perspektíva eh, továbbra is katalizátor szerepet játszik a törökországi reformokban. A 23-as és 24-es fejezet megnyitása, illetve a 15-ös fejezet megnyitása ugyanígy. Törökországot be kell vonni az EU és harmadik országok közötti szabadkereskedelmi egyezmények megtárgyalásába. Itt az ideje annak, hogy a török, hogy a ciprusi török közösséget is bevonjuk, és azt szeretném, hogyha ezeket a kulcsfontosságú javaslatokat önök támogatnák, és mutassák meg azt, hogy az Európai Unió az eh, sokszínűségben az egység elv mellett kiáll. Köszönöm szépen. Eh, Bélán képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Eh, elnök úr, az a jelentés, amelyet bemutat Omen Reuten asszony, azt mutatja, hogy előrelépésre került sor Törökország részéről, és ez a legfontosabb. Azt hiszem, hogy az egész ügyben a szólásszabadságra kell koncentrálnunk, és lehetővé kell tennünk, hogy a vallási felekezetek is szabadon működhessenek. Stabilizálni kell a helyzetet a politikai kisebbségekkel folytatott párbeszéden keresztül és ezeknek garantálni kell a jogok és szabadságok teljes mértékű gyakorlását. az Ankara elkötelezettsége a demokrácia mellett elengedhetetlen a diplomáciai támogatások mellett. Kulcsfontosságú szerepet játszhat Törökország abban, hogy Európának alternatív energiaforrásokat biztosítson, és én nagyban támogatom ezt a folyamatot. És mindennek a gazdasági és politikai hatásait. Köszönöm szépen, most pedig Dartmouth úr következik egy perc. List. Elnök úr, a jelentés úgy tűnik megkérdőjelezi legalábbis részben azokat a kritériumokat, amelyek alapján Törökország tagságáról döntünk. Én is egyetértek, ahogy többen is ezen kérdőjelekkel, és mivel vannak nagyon súlyos kérdőjelek Törökország tagjelöltsége tárgyában, logikus az, hogy az előcsatlakozási támogatást, amely 4,8 milliárd euróra rúg 2007-től 13-ig, fagyasszuk be, zárjuk le azonnal. Törökország már most is az EU vámunőjában van. Ennek betudhatóan az EU tagállamai, beleértve Nagy-Britanniát is, már most is megkapják mindazokat az előnyöket, amelyek a törökország való kereskedelemből származhatnak. Ezért ugyanakkor Törökország a NATO tagja is, ami azt jelenti, hogy katonai szövetségese több tagállamnak. Így aztán nincs szükségünk arra, hogy Törökországgal politikai uniót hozzunk létre. Ennek semmi haszna nincsen már. Köszönöm szépen, Daphmus úr. Nem, itt nincsen már ebben a vitában kékkártyás lehetőség. Szondergor kolléga. Köszönöm szépen. Az állásfoglalási indítványban a következő áll idézet a munkaerőpiacon és a szakszereti jogok területén további előrelépésre van szükség. Idézet vége. Úgy gondolom, hogy ez alulmúlja a várakozásainkat minden tekintetben. Remélem, hogy a bizottságnak a kritikája az erősebb és világosabb lesz. A törökországi szakszervezeteknek a jogait egész egyszerűen nem veszik tekintetbe. Az elmúlt évben számtalan sztrájkra és tüntetésre került sor, a török rendőrség pedig fellépett ez ellen, és a bíróságok is próbálták ezeket elfolytani. Azt látjuk, hogy további jogszabályokat fogadnak el a szakszervezeti jogoknak a kiüresítésére, és ez elfogadhatatlan. Én és kollégáim ezzel kapcsolatos módosító indítványokat nyújtottunk be, ugyanis feltételként kell szabnunk az, hogy Törökország feleljen meg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet az ILO eh, sztenderdjeinek. Ez az az üzenet, amit küldjünk a törököknek. Köszönöm szépen, kolléga, most pedig egy percben Filip Klász. Köszönöm szépen, elnök úr nem hittük el, hogy 2004-ben az a döntés történt, hogy, 2000, hogy 2004-ben elindítják eh, egy nem európai országgal, Törökországgal csatlakozási tárgyalásokat. Még hihetetlenebb, hogy 9 év után még mindig eh, folytnak ezek a tárgyalások, jól lehet, be kellett volna szak, meg kellett volna szakítani ezeket a tárgyalásokat tekintettel arra, hogy Törökország teljesen nyilvánvalóan nem tesz eleget a kötelezettség vállalásainak. Úgyhogy álljunk le az országjelentések és az előrelépésekről való beszámolókkal, semmiféle erőrelépés nincsen. Úgy gondolom, hogy a több hogy a világon a legtöbb újságíró ott van börtönben, professzorok és mások börtönben ülnek, azért, mert egyszerűen elmondták a véleményüket, Said Zongora művészt pedig egy iszlám kritikus álláspont kifejezését rakták börtönbe. Erdogán kormánya egyre inkább egy autoriter, Európa ellenes, nyugat ellenes és keresztény ellenes kurzusra áll át, úgyhogy véget kell vetnünk a tárgyalásoknak a törökországi csatlakozással kapcsolatban. A Európai Bizottságnak legalább egyszer figyelembe kellene venni az európai választóknak a véleményét, akik úgy tűnik, hogy jobban értik a történelmi összefüggéseket, mint a bizottság. Köszönöm. Köszönöm szépen most másfél percben. Snive Jastram képviselőasszony szó. Herr Präsident, liebe... Elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Nagy köszönet Rima Omen, Riar Omen Reutennek eljelentésért, amely ismét bemutatta nekünk, milyen fontos szerepet játszik Törökország az Európai Unió szempontjából. Nem csak gazdasági tekintetben, mint egyik legnagyobb kereskedelmi partnerünk, hanem politikai szempontból is, mint a közép-ázsiai térség, afrikai és közelkezi térség egyik horgonya. Nagyon sok előrelépést tett Törökország, amelyeket ki kell emelnünk. Ezek egyike a bíróságok reformja. Megfelelő irányba mutat ez, ennek ellenére is Lambsdorff Group világosát tette, ennek ellenére itt is van még tennivaló. Az Európai Unió mint egyfajta mentorként kell segítse a saját érdekében is a folyamatban Törökországot, nem csak a bírósági kérdések rendezésében mielőbb, hanem közösen kell további területeken megnyitni a, a továbblépés lehetőségét. Utalnék az energiafejezetre, a tárgyalásokra. Törökország az EU számára egy sokat ígérő alternatíva lehet Oroszországgal szemben nem eléggé világos még sokak számára, mennyire fontos az együttműködés az Európai Unió és Törökország között az energetika tekintetében a jövőben mekkora szerepe lehet ennek a kapcsolatnak. Szerintem az egyik legnagyobb akadálya a közös kapcsolatok építésének a vízumkérdés. Szerintem a, a Vámunió szelleme ellen szól, hogy üzletemberek, de akár tudós vagy, vagy, vagy diákok is továbbra is vízumot kell kérelmezzenek, hogyha az EU-ba akarnak utazni. És végül még egy kérés. Törökország méltányos módon kell kezelni, mint a többi tagjelölt országot. Előíteletek nélkül, sértegetések nélkül, józan szakértelemmel kell, hogy az Európai Parlament megvizsgálja a, török, a Törökországgal kapcsolatos kérdéseket. Köszönöm szépen, Birgit. Most egy percben Koppa képviselőasszony szó. Köszönöm szépen. Még egyszer újra Törökország országjelentését tárgyaljuk, és újra hangsúlyozzuk Törökország mekkora szerepet játszik a, gazdaság, a közösség gazdasági kérdésében és a, a térség biztonságában. A gazdasági fejlődés valóban dicséretes, és Törökország az energetika, energiaszállításban is fontos szerepet játszhat. Egyfajta közvetítő is lehet a déli határok mentén levő konfliktusokban. Nagy regionális hatalommal nőtte ki magát Törökország. Tegnap ugyanakkor megsértette négy török vadászgép, négy F-16-os vadászgép a görög légteret számos szigetének térségében. 15 percen át repültek a vadász, török vadászgépek görög légtérben. Ez egy napi dolog egyébként, napi rutin, és a görög szigeteken élők számára egy rémisztő fejlemény. Görögország képtelen, Törökország képtelen megadni polgárai számára a szabadságjogokat, a szólásszabadságot, a vallásszabadságot. Az Európai Parlament ezévi határozatában ismét azt kérte Törökországból, hogy a magától értetődő feladatokat végezze el, védje meg a kisebbségeit, javítsa a kétoldalú kapcsolatait szomszédaival. Törökország, nincs, Törökország számára nincs bocsánat, ha nem teszi meg ezeket. Péter Van Dalen. Köszönöm, Péter Van Dalen, a szó egy percre. Elnök úr, elmúlt hónapban vonatcselek török mester el kellett, hogy hagyja a Törökországot, és utána visszatért. Hogy néz ki eh, a valóság a török keresztények számára? Ez nagyon bátorító volt az ő visszatérítje. Van a Morhabrió Kolostor, Kalabriában, ez ellen és más különböző kolostorok ellen merényletek történtek. Nagyon sok kereszténynek elege van a bizonytalanságban, és elköltözött. Úgyhogy lepusztulnak a templomok, és az Aja Szófia esetében is ezt láthatjuk. Az Aja Szófia Isztambulban át lett építve egy mecsetté. Hogyha megnézzük az Erdogán és PKK közötti konfliktust, akkor a kelet-törökországi keresztényeknek csak nagyon korlátozott lehetőségeik vannak, ugyanis Erdogán és Öcsalan között ki vannak lapítva. A nem veszik figyelembe az otthoni keresztényeknek az igényeit, akkor az ország keresztényei el fognak vándorolni. Mindenképpen a a folytatandó tárgyalásokban ezt a bizottságnak szóvá kell tennie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen teljesen nyilvánvaló, hogy Törökország sosem lesz Európa. Ez így van a földrajzi helyzet, a kultúra, a történelem, az emberi jogok betartása, a gazdaság, a női jogok, az etnikai, nyelvi, kisebbségi és egyéb problémák miatt. Ez a parlament negyed óránként emlegeti az emberi jogokat, de hát mégis úgy tűnik, hogy az emberi jogok betartása kisebb érték, mint a gáz és a többi természeti erőforrás. Én szégyelném magamat azok nevében, akik így beszélnek. Európa, ez egy diszkont áruház, ahol lókupeckedés folyik, itt cserekereskedelmet folytatunk, eladunk, veszünk, rendben, tegyünk így, de úgy gondolom, hogy a Lega Nord által kép, és általam képviselt emberek számára az elfogadhatatlan. Hogyha Európa egy egységes, kompakt eh, kontinens, amely büszke a saját vívmányaira, akkor Törökország sem, most sem, a jövőben nem lehet Európa. 20 évben 20 év múlva sem, akár 20 évre is elhalaszthatják a tárgyalásokat egy olyan országgal, ami egész egyszer nem része Európának. Köszönöm szépen, most Klute úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. 2012 vége óta eh, történelmi eh, béke folyamat és közeledésre kerül sor a török kormány és a PKK közele, közelettével, és ezt Öcsalán, főleg Öcsalán vezeti. Ez több mint 30 éve folyik ez a véres konfliktus, mind a két oldalon több ezer áldozatra került sor. Nagyon sok helyig megpróbálta a török állam erőszakkal megoldani ezt a problémát, úgyhogy itt, az, itt volt az ideje, és ez jó, hogy minden, ahogy a konfliktus két oldalán lévő felek újra gondolják a helyzetet. Öcsalán azt mondta, itt az ideje a fegyveres harc befejezésének, és itt az ideje a békekötésnek. E, Európának e, megosztottság nélkül támogatnia kell ezt a békefolyamatot. Európának a török kormányt támogatni kell abban, hogy tanuljon a sikeres békefolyamatokból, és vegye igénybe a közvetítőket. Közben továbbra is a PKK-t terrorszervezetnek állítjuk be a jelentésben. Nem tudom, hogy a jelenlegi békefolyamatban ez segítségünkre van-e. Talán jó lenne, hogyha mi verbálisan lefegyverkeznénk, és ezzel támogatnánk a folyamatot. Köszönöm szépen. Valenza úré a szó másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, a török parlament elfogadott bizonyos változásokat, változtatásokat a terrorizmus elleni harc eh, tekintetében. Ezt értékelnünk kell, és ez, de ez csak egy lépés eh, Törökországnak az európai jogok átvételén, eh, átvétele felevezető úton az alapjogok megsértését, hogyha megvizsgáljuk, erre voltak bizony példák az elmúlt években. Azonban a legjobb jogszabály sem garancia, hogyha azokat nem tartják be. Láthatjuk, a zongora művész esetében is, hogy, hogy mennyire érvényesülnek ezek a törvények, ugyanis az iszlám megsértése miatt zárták őt börtönben. Vannak egyéb más, például újságírók, török újságírók a terrorizmusra vonatkozó jogszabály alapján vetették őket, vagy zárták őket börtönbe. Hát ezt bizony szorosan figyelemmel kell kísérnie az Európai Uniónak, garantálni kell a szólásszabadságot és a média szabadságát Törökországban. Tudjuk, hogy a jog, az igazságszolgáltatási rendszer reformjára kerül sor Törökországban, ennek figyelembe kell venni a, jogállami alapelveket. Ezeket az alap új törvényeket mindenképpen a gyakorlatban meg kell valósítani. Szofokleusz úr, a szó egy perc. Köszönöm szépen. Megint csak Törökország csatlakozásáról beszélünk. Itt van az ideje, hogy világosan mondjuk ki, hogy mi az, ami minket be, minket összeköt, és és melyek azok a területek, amelyeken mindenképpen gyors cselekvésre van szükség. Torok, Törökország fontos partnere az Európai Uniónak, de ezzel egy időben mm, az Európai Unió tiszteletben kell tartania a gyakorlatban is. Ez az előfeltétele annak, hogy az európai család tagja lehessen. Törökországnak a saját országuk demokratizálása felé fontos szerepet kell, fontos lépéseket kell még tenniük. Nem lehet alakárt tagja az Európai Uniónak. Az emberi jogok, a sajtószabadság, a szólásszabadság, a kurd újságírók, akik a szabadságért szállnak sikra. Nos, ezeket a személyeket még mindig üldöztetés éri. A nők és a férfiak közötti egyenlőség egyáltalán nem létezik Mindez ellentmond a nemzetközi jognak provokatív megjegyzésekre, nyilatkozatokra kerül sor török részről. Ez elfogadhatatlan, ezért mindenképpen bocsánatot kell kérni a török kormánynak. Gül elnök Ciprusra vonatkozva azt mondta, hogy ez az ország nem érdemli meg az egységességet, az egységet. és nem ismerik el a Ciprus görög részének Európai Uniós tagságát. Ez az Európai Unió tiszteletben tartása? Bárki ezt a saját országával kapcsolatban elfogadná? Törökországnak nincs jövője az Európai Unióban, hogyha továbbra is úgy viselkedik, mint egy őrült, de itt megszakítják a hozzászólót. Most megadom a szót Teokrausz képviselőasszonynak másfél percre. Köszönöm szépen elnök úr. Én persze megértem, hogy nagyon nehéz volt ezt a jelentést elkészíteni. Én tudom, hogy milyen nehéz feladatot végzett Omen Reuten asszony. Kompromisszumokat kellett elfogadnia, ugyanis nagyon divergálnak az érdekek. Természetesen itt az európai nem mindig valósulnak meg az nem mindig valósul meg az európai jog, illetve a nemzetközi jog tiszteletben tartása. Nekünk is vannak érdekeink. Törökország szeretne az Európai Unió tagjává válni, de ez előtt akadályok vannak. Én egy olyan országból érkezem, amely ország felét Törökország megszállta. Most azt hangzott el, hogy itt az Európai Parlamentben kellene török, ciprusi török megfigyelőket meghívni. Törökország ezt a, ez el nem ismert államot ide be akarja csempészni az Európai Unióba. Az Európai Uniós választásokon eh, részt vehetnek eh, a török származású ciprusi állampolgárok ciprusi eh, listákon. Ezzel török, ahhoz, hogy Törökország az Európai Unió tagja lehessen, el kell, hogy fogadja az Európai Uniós jogszabályokat, a nemzetközi jogot, el kell ismernie Ciprusi köztársaságot, és nem fenyegetheti Ciprust. Fel kell hagynia a fenyegetésekkel. A saját érdekei alapján akarja megoldani a ciprusi kérdést, de egyáltalán nem az Európai Uniós jog, illetve a nemzetközi jog alapján önök is nagyon jól tudják, hogy Törökországnak mi az álláspontja Ciprussal kapcsolatban. Vannak bizonyos aggodalmak, fenntartások a jelentéssel kapcsolatban. Én összességében mégis támogatni fogom Omen Rajtan asszony jelentését, hiszen tudom, hogy milyen nehéz munkát kellett végeznie. Köszönöm szépen. Eleni. Egy kollega, Steller kollega, szeretne kérdést feltenni. Elfogadja? Tessék, megadom a szót. Kedves kolléganő, a frakciója egyik másik képviselője azt mondta néhány perccel ezelőtt, hogy azonosan kell kezelni Törökországot, mint más csatlakozó országokat. Ciprusi képviselőként bizonyára utána járt már, hogy volt már olyan csatlakozó ország, amelyet elutasított véglegesen egy eh, tagállam, eh, illetőleg nem volt hajlandó elismerni egy Európai Uniós tagállamot, megszállta azt, és volt olyan ország is, amely a saját eh, népével szemben a történelemnek a legszörnyűbb népírtását el itt Örményországra gondolok. Tehát én azt kérdezem öntől, hogy tényleg a tagjelölt országoknál azonos elbánásmódot kell -e biztosítani, vagy azért itt van esetleg mozgásterünk a török esetben? Nos igen, természetesen Törökországnak privilegizált helyzete van. Ezt mindenki megérti, hogy miért van. Törökország nem tartotta magát az Európai Unió által kért nagyon sok szemponthoz, feltételhez, így például a december 21-i nyilatkozatot, az ankarai jegyzőkönyvet nem hajtotta végre, és továbbra is az Európai Unióval úgy folytat tárgyalásokat, hogy nem ismeri el a ciprusi köztársaságot, nem ismerte el a ciprusi soros tanácsi elnöklés, elnökséget sem, és a ciprusi közt társasággal szemben mindent elkövet, hogy inkább ő tudja hasznosítani a ciprusi eh, tengeri területeken lévő kőolaj és gáz forrásokat. Úgyhogy ezen történések fényében nyilván van az Európai Unió alapelveire és értékeire kell hivatkoznunk, és nem a török eh, érveknek kell teret adnunk. Köszönöm szépen. Boszkurt asszony, egy percben. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék Omen Reuten asszonynak, és szeretnék köszönetet mondani a frakciónknak, e- ezért a kiváló, a frakciónak ezért a kiváló munkáért. Kilenc új fejezet megnyitására kerül sor, és ez is vagy ezt javasolja a jelentés, e- és ez is azt mutatja, hogy az Európai Parlament előrelépést szeretne. A jelentés világosat teszi, hogy melyek azok a területek, eh, eh, amelyeken előrelépésre van eh, sor, például a gyűlöletbeszéd szabályozása, illetve a szólásszabadság kérdése ilyenek. Ez a jelentés nem csak kritizálja Törökországot, hanem azt mondja, hogy ha valódi előrelépést akarunk, akkor valódi tárgyalásokat kell folytatni. Hogyha komolyan vesszük az egyesít, Ciprusi sziget egyesítését, akkor fontosnak tartom, hogy a ciprusi török közösséget bevonjuk a demokratikus folyamatba. E, én azt kérem, hogy támogassuk azt a e, módosítást, amely azt kéri a parlament elnökétől, hogy vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy ciprusi török megfigyelők vegyenek részt a parlament munkájában. Danzsa úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, először is. Gratulálok a jelentéstevőnek, aki eh, kiegyensúlyozott és józan jelentést készített, nagyon nehéz kontextusban. Az Európai Unió és Törökország közötti kapcsolatokban most nem igazán sikerül elérelépést elérni, anélkül, hogyha eh, nem adunk csatlakozási perspektívát Törökországnak. Ez azonban önmagában problematikus sok országban a közvélemény számára és Törökország számára is tudjuk, hogy ez az integrációs lépés, ez nem konszenzus, ez nem élvez konszenzust. Mindemellett az öt új fejezet megnyitása fontos politikai jelzés lesz. Nem szeretném elhanyagolni azt a tényt, eh, hogy eh, ezen fejezetek megnyitásával eh, az érzékeny területekre térhetünk rá a tárgyalásokban, de mielőtt érdemi tárgyalásokra kerül sor, jelzést, politikai jelzést kell kell nyújtani, küldeni Törökországnak. Egyrészt a közeledés megbékélés jelzését, illetve a, ami a csatlakozást illeti, ennek a technikai jellegét is meg kell vizsgálni. És figyelembe kell venni az európai polgárok véleményét és a közvéleményt, hogy az egyes országokban. Köszönöm, Renáte Szomeré a szó. Herr Präsident, auch ich möchte... Köszönöm, én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a munkát, megint jó sikerült. Tudom, mennyire nehéz ezt a munkát elvégezni. A szöveg egészében jó, ám vannak bizonyos tartalmi elemek, amelyekkel nem értek egyet. Az, az ötös, hatos tárgyalási fejezet megnyitása szerintem abszolút nem arányos Törökország helyzetét tekintve sem, meg Törökország az EU-val való kapcsolatait illetően sem. Évek óta bíráljuk a reformok elakadását. Megint emberi jogsértésekről van szó, egyre inkább megszorítják, megszorítják az emberi jogokat, a szabadságjogokat. Sőt, egy hátralépésről adhatna hírt ez a jelentést. Azt kell látnunk, hogy az Európai Unió integritását nem, fog, nem látja be, nem fogja, hogy el Törökország. E konfrontációs politika egyik csúcspontja az, hogy Törökország nem volt hajlandó a, a ciprusi soros elnökséget elfogadni, és úgy tekintem, mint a ciprusi köztársaság nem lenne az EU tagja, és az EU csak 26 tagállamból állna. Ez nem elfogadható. Ezen túl a Tolanc Egyezmény ratifikálásának eltologatása újabb és újabb követeléseket megfogalmaz az EU felé, miközben illegális tömeges bevándorlás folyik Törökország felül az EU-ba, és ekközben Törökország EU könnyítés, vízumkönnyítéseket kér. Persze, gazdasági szempontból rendkívül fontos partnerünk Törökország, meg külpolitikai, politikai szempontból nagy súlyú partner. Ám amíg a kopágai kritériumokat nem teljesíti az ország, amíg ez az ország továbbra is drámai elmaradásokról ad számot, addig a 23-as, 24-es fejezet, belpolitika, alapjogok, bírósági jog kérdése nem megnyitható. Ez addig csak egy új papírtigris a török csatlakozás kérdése, hiszen Törökország nem ö, tükrözi az európai normákat egy sor tekintetben. Ezt mutatja a tapasztalat. És egy esetleg megépülő Nabuk Marokkó vezetéken folyó esetleges gázért nem szabad feladni az európai értékeket most. El señor Lisek. Most Lisek úr kapja meg másfél percben a szót. Koledze. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kép, biztos úr, tisztelt képviselőtársa. Visszhangozni tudom csak a köszönet szavakat, amelyeket Omen Rajtan asszonynak címeztek egy kiváló jelentésért. Szerintem is az. Nagyon bonyolult, összetett kérdésben született, kiválóan teljesítette ezt a feladatot, amely nagy kihívás. Senki sem tudta volna jobban megírni, mint ő. Ám ha megvizsgáljuk a tartalmi elemeket, a megosztottak a vélemények a politikusok között, a szakértők között, és nagyon nagy véleménykülönbségek adódnak. Hazám Lengyelország támogatná Törökország jövőbeli csatlakozásának perspektíváját, és én amellett vagyok, hogy folytassuk a csatlakozási tárgyalásokat, és bontsuk le a még fennálló akadályokat. Szerintem jól halad ez a folyamat. Szerintem újabb fejezeteket is meg lehetne nyitni a tárgyalás előtt. Ezzel demonstrálnánk törökországbeli politikus társaink, parlamenti képviselőtársaink és a török kormány előtt, hogy jó hiszemek vagyunk, ám rámutatunk, hol vannak pontosan a problémák, hol van még szükség szakpolitikai előrelépésekre. Mert úgy érzem, a török politika és politikusok belátják, hogy van korrigálni való. Például a ciprusi helyzet elfogadhatatlan, az Európai Unió tovább kell vizsgálja, hogyan lehet megoldani ezt a prioritásként felmerülő kérdést. Köszönöm szépen, következő hozzászóló Posselt úr. Köszönöm, elnök úr. Nem látom be Zahradil úr miben ért egyet a regionális hatalmi tényezővel. Éppen a cseh népnek vannak rossz tapasztalatai a regionális hatalmakkal, és egy olyan föderalizmus, amely a kicsiket nagyobbá tesz, a nagyokat meg kisebb, kisebbeké az a helyén való, és aki Európában föderációt akar, az nem engedheti meg, hogy egy hatalmas, nem európai ország belépjen ebbe a föderatív keretbe. Ezen oknál fogva gondolom azt, hogy a partneri szerep, a szoros együttműködés Törökországgal igen. Omen van rajta, asszony kifejezetten kiegyensúlyozottan fogalmazott. Ám olyan fejezeteket megnyitni, amelyek a csatlakozásra törekednek, és nem csak a partneri viszonyra, szerintem kontraproduktív lépés volna, és tévútra vezetne bennünket. Török ország ugye per igyekszik regionális hatalomként fellépni, például a Balkánon, ahol odáig mennek, hogy például Koszovó, Albánia vagy Bosznia tekintetében át akarja írni a történelmet. Hirtelen a török idő, a török uh, hódoltság ideje, a paradicsom időszakként szerepelne a történelemkönyvekben, és nem megszállás. Agresszív módon a, a külügyminisztere és a nagykövetei révén beavatkozik a balkáni államok belügyeibe Törökország. Egy olyan új oszmán külpolitikát igyekszik megvalósítani, például a kultúra és az oktatás területén. Ez nem elfogadható. Törökország, mint mondtam, fontos partner Európának, ám sem tagja, sem regionális hatalomként nem elfogadható a szerepe. El señor Millán. Köszönöm szépen, most másfél percben pedig Milán Mon úr kap szót a csatlakozási folyamat során Törökország elért oda, hogy fontos politikai reformokat hajtson végre, amelyek hozzá fognak járulni az országnak a korszerűsítését. Más országok, akik már tagok, nekik is meg kellene ezeket tenniük. Ria Oman Röjtönnek a jelentéséhez gratulálok. Ő biztatja, bátorítja Törökországot arra a török kormányt, hogy ezt a reformot tovább folytassa. Itt még a török alkotmány reformjára is sor fog kerülni. Én nem kritizálom a 22-es regionális politikai fejezetnek a megnyitását. Nagyon jónak tartom, hogy a jelentés utal arra, hogy újabb tárgyalási fejezeteket kell megnyitni, például a 15-ös energiaszektorral kapcsolatos fejezetét. Úgy gondolom, hogy a Törökország és az Európai Unió közötti együttműködés az energiaszektorban nagyon fontos. Mi európaiként a saját ellátási láncunkat, ellátási forrásainkat diverzifikálnunk kell, és a szállítási utakkal is foglalkozunk kell. A Törökország a földrajzi helyzetéből kifolyólag stratégiai jelentőséggel bír ezen a területen. Fontos, hogy e, e, építhessünk erre a földrajzi elhelyezkedésre, és fog fontos, hogy az országon át hozzánk érkező e, bevándorlási hullámot is megfelelően kezeljük. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a török politika a vízumkönnyítések területén nem közeledett az európai politikai állásponthoz. Ezt megfelelően kritizáltuk már, ami pedig a külpolitikai koordinációt illeti Törökország és a Európai Unió között. Nagyon fontos Törökország számára és az Európai Unió számára is, hogy például a déli mediterrán térségben és az arab tavasz országaiban együttműködjünk. Ezek a mi szomszédaink, olyan szomszédok, akik most éppen az átmenet a forradalom utáni időszak napjait élik, Törökország és az európaiak egyeztetnünk kell, hogy a politikánk ugyanabba az irányba húzzon, és jól létet, stabilitást és szabadságot hozzunk el ebben a térségben. Köszönöm szépen, az utolsó hozzászólunk Péter Le úr ebben a körben, másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ebben a jelentésben Oman Rajtan asszony a törökországi előrelépésről beszél. Elismerjük, hogy milyen kiegyensúlyozott jelentést készítette a jelentéstevő. Itt kétszer itt előrelépést említenek, illetve vissza, egyes területeken visszaesést. Tehát összességében eh, kiegyensúlyozott ez a jelentés. Törökországon belül, Törökországgal kapcsolatban szeretnénk erősíteni a politikai párbeszédet. Azt is tudjuk, hogy mit kell kritizálni. Eh, tárgyalási folyamatban vagyunk, és eh, minden különbséget figyelembe véve nagyon fontos az új tárgyalások, értelmes dolog az új tárgyalások megnyitása, az új fejezetek megnyitása és közös érdekekről való megbeszélés, ami a külpolitikát és az energiát illeti. Nem kell új keretre, nincs szükség új keretre és új em, szerződésre, csak jó szándékra. Köszönöm, mondja az elnök, ezzel lezárult a hozzászólók listája. Most következnek a spontán hozzászólások, és mindig nagyon sok, mint mindig nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Többen, mint ahány embernek szót tudok adni. Hát igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legtöbben szólhassanak hozzá, de közben az idő se szaladjon el túlságosan, de csak egy percet tudok mindenkinek adni. Ebben nagyon szigorú leszek. Nikolász úr következik. parece que no está, entonces... Úgy látom, hogy nincs itt. Korholá asszony. Köszönöm szépen. 2005-ben nem eh, eh, szavaztam meg a jelentést, eh, mert tudtam, hogy milyen nagy problémákat okoz a török nemzet megsértésének a pontja. Emellett a 301-es pontot is említhetném, ez továbbra is nagy problémát jelent. Mindemellett Törökországot méltatnunk kell a reformok miatt politikailag és gazdaságilag erős Törökországra van szükség. Én megértem, hogy a török népnek az az érzése, hogy az Európai Unió minden reform után további új módosításokat követel. Úgy érzik, hogy megalázzák őket, és Törökország mindemellett nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unió energiabiztonságának garantálásában. Remélem, hogy Törökország mélyíti a kül- és biztonságpolitikai együttműködést, és Törökország pozitív szerepet játszott, az játszik a szíriai konfliktus megoldásában. Köszönöm szépen. Mr. President. Papadopoulou asszony. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy nem veszik figyelembe hogy, hogy Ciprus nagy részét még mindig megszállás alatt tartja. Törökország megsérti az emberi jogokat és a nemzetközi, illetve az európai jogot. Még egyszer felszólítom önöket arra, hogy világos üzenetet fogalmazzanak meg Törökország felé, hogyha szeretnének csatlakozni az Európai Unióhoz, akkor a politikai és az emberi jogi kötelezettségvállalásaikat tartsák be. Jó szomszédsági kapcsolatokat tartsanak fel, ismerjék el az ankarai jegyzőkönyvet, és, és tartsák tiszteletben az állampolgársági, illetve a szuverenitási jogokat. Csak így tudunk török ciprusi képviselőknek meg megfigyelői státuszt adni, mert egyébként ez megsérti az európai jogot. A hozzászólót félbeszakítja az elnök. Köszönöm szépen, mondja a hozzászóló elnök. Thank you, President. Este incontestabil că față de precedentul raport referitor la Turcia. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami törökországi jelentést illeti, az előző jelentéshez képest nagy előrelépésre került sor a demokrácia során az területén, illetve az a nők jogai, illetve az igazságszolgáltatást terén. Ez a reform azonban mégiscsak kis, előre, kis lépést tesz megfelelő irányba. Arra kell bátorítani Törökországot, hogy folytassa ezt az utat, mert még mindig vannak elengedhetetlen reform lépések. Azt gondolom, hogy Törökországban konkrét előrelépésre kerül sor majd, hogy ez a kopenhágai kritériumoknak megfelelő alkotmányt eredményezzen. Valódi megkülönböztetésre van, elválasztásra van szükség az állam és az egyházak között. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket az új fejezeteket nyissuk meg a tárgyalás során, és emellett az igazságszolgáltatási reformot is folytatni kell. Vlaszák képviselője szó. Pane předsedo, pane komisaři, z titulu strategické polohy velikosti... Köszönöm, tisztelt elnök úr, biztos úr. A piac mérete okán és a biztonságpolitikai súlya miatt Törökország nagyon fontos partnerünk ezt a véleményt vallom, hogy a csatlakozás folyamata az egyik legjobb lehetőség arra, hogy támogassuk a törökországbeli reformokat és azok sikerét. Az emberi jogok, a nők jogai, az egészségügy és egyéb ágazatokban. Arra kell gondolnunk, hogy Törökország a leg, hatodik legnagyobb kereskedelmi partner az Európai Uniónak, és rendkívül fontos szerepet játszik ez az ország az energetikai tranzit hálózatok kiépítésében. Pozitívnak tekinthető Törökország cselek tevékenysége a terroristák elleni harcban is, és velünk fel együttműködésük, valamint az alkotmány reformja is dicséretet érdemel. A ciprusi kérdést azonban feltétlenül meg kell vitatni és meg kell oldani. Tiene la palabra el señor Batten. Köszönöm szépen. Most Beton úr szó. Köszönöm, elnök úr. Törökország miért akar csatlakozni az Európai Unióhoz egyáltalán? Talán azt reméli, hogy az EU ajándékok és támogatásokat majd megkapja, mint oly sok korábbi tagállam. Egy viszonylag szegény országként Törökország bizonyal szeretné a legszegényebb állampolgárait áttenni az európai tagállamokba masszív migráció révén a nyílt határokon keresztül Törökország több mint 72 millió lakossal bír. Hogyha csatlakozik az Európai Unióhoz, azt várhatjuk, hogy ezek közül igen sok bevándorol például Nagy-Britanniába. Ha dolgozni jönnek, vagy esetleg a, a lakássegélyeket és egyéb szociális segélyeket kihasználni, ahogy ezt oly sokan tették már korábban is. A, brit közvéleménynek tudnia kell, hogy a konzervatív és a Libdem párt, meg a, a Labour párt is támogatja a török csatlakozást és a tömeges bevándorlást. Csak a UKIP párt az, amelyik nem. el señor Köszönöm szépen, Beton úr. trianta filides úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tekintet arra, hogy különböző nyilatkozatok hangzottak itt el az energiafejezettel kapcsolatban, és szó volt a török ciprusi megfigyelőkről itt a parlamentben is. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy első pillanatra pozitív eh, a javaslat. Azonban a megvalósítás esetén véleményem szerint ahhoz fog hozzájárni, az Európai Unió alapelveivel ellentétes helyzet alakuljon ki. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a népek azok egyenjogúak. Ez egy világos, funkcionális eleme az Európai Uniónak. Az Európai Parlament tehát nem mondhatja azt, hogy az energiajogi fejezetet meg lehet nyitni, hogyha a csatlakozási jelölt ország továbbra is megsérti a nemzetközi jogot, és így az Európai Unió jogát is. Ami eh, a török-ciprusi képviselőknek a képviseletét illeti itt a parlamentben, eh, ennek lehetővé tétele ahhoz járulna hozzá, hogy a török-ciprusi eh, közösség továbbra is egy külön állam útját járja, egy külön államban él. Az északi része a szigetnek, a ciprusi köztársaság része. Bronz kapszott. Az emberjogsértések és a tudósok bezárása a szabad vélemény nyilvántásért, meg az, az örmények legyilkolásának népírtásként való megnevezésért a büntetésben. Törökország nem áll ebben egyedül. Franciaországban hasonló törvények vannak érvényben, ott meg azért csuknak le embereket, mert azt mondják, hogy nem volt népírtás az örmények kiirtása. Lehet, hogy Törökország beillik a sorba végül is, ahol Franciaország is van. Én nem vagyok nagy lelk, lelkes híve az Európai Uniónak, de amíg fennáll, inkább legyen európai, inkább, mint kevésbé európai. Törökország nem európai ország, földrajzi szempontból sem, vallása, kultúrája, történelme szerint sem bár nem vagyok az EU nagy híve, azt nagyon különösnek tartom, hogy egy ország, amely Ciprus 40%-át megszállva tartja, egyáltalán felmerül, mint, mint tagjelölt. en su Köszönöm szépen, kolléga. Mölcer úrt nem látom a helyén. Kért hozzászólás időt. Tekintet arra, hogy nincs itt, lezárjuk ezt a vitát, lezárjuk annak a spontán hozzászólásokról szóló részét és áttérünk az utolsó hozzászólásokra ebben a nagyon fontos kérdésben. Elsőként a bizottság nevében Füle biztos kap szót. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter asszony, tisztelt képviselők! Nem először veszek részt ebben, ebben a fontos vitában, tehát a Törökországról szóló fontos vitában, egy megfontolást szeretnék megosztani önökkel a két következő eh, ponttal kapcsolatban. Ez a vita világosan megmutatja, hogy jelen pillanatban nincs egység közöttünk. A török Európai Uniós tagsággal kapcsolatban. Ez egy nehéz kérdés. Nehéz dolog ma ítéletet hozni, mert annak ellenére, hogy sok idő eltelt a csatlakozási tárgyalások megnyitása óta, még mindig az elején járunk a tárgyalásnak. 13 nyitott fejezet van, és egyet sikerült átmenetileg lezárni. Biztos vagyok azonban abban, hogy el fog jönni az idő, és ezen kell dolgoznunk, hogy eljöjjön az az idő, amikor is képesek leszünk elérni azt, hogy Törökország mind a 35 fejezetet megnyissa, sőt le is zárja. A másik oldalon az Európai Bizottság világos értékelést kíván adni az európai polgárok számára arról, hogy milyen hatása lehet a török csatlakozásnak az Európai Unióra. Úgyhogy most egyelőre jelen pillanatban nem erre az elméleti kérdésre kellene koncentrálnunk. Várjunk ezzel addig, amíg a folyamat végére nem érünk. Koncentráljunk inkább magára a folyamatra. És erősítsük ennek hitelességét. Mind a két oldalon, mind az Európai Uniós, mind a török oldalon a török oldalon ennek a hitelessége úgy merül fel, hogy, hogy hangsúlyoznunk kell, hogy a csatlakozás motorja a reform folyamat. Azt várjuk egy csatlakozni kívánó országtól, hogy nem csak a 35 fejezeten keresztül, hanem az ezekben tartalmazott minden elkötelezettség komolyan vételén keresztül mutassa meg azt, hogy valóban tagja szeretne lenni ennek az értékközösségnek. Ami a mi hitelességünket illeti, ez arra vonatkozik, hogy néhány évvel ezelőtt döntöttünk a folyamat eh, szabályairól, és ezen szabályokat eh, most eh, tartsuk be. Ne változtassuk meg a szabályokat. Ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítsuk azt, hogy továbbra is a török reform folyamatban mi benchmark szerepet játszunk. És folyamatosan arról beszélünk, hogy Törökországban reformokra van szükség, Az Európai Unió eh, elkötelezettsége eh, ebben a folyamatban szintén reformokkal járt együtt. A második megjegyzésem a pozitív eh, agendára vonatkozik, amelyről tavaly beszéltünk. Ez működött. Ez működött azért, mert nagy részben megszüntette ezt a megérdemeljük érzést a török oldalon. Bizonyos pozitív elemekre utaltunk, a miniszter asszony is ezt tette, Most mi a fontos? Az a fontos, hogy ezeket a pontokat, amelyeket említettünk, ezeket listába foglaljuk, és ezt kihasználjuk arra, hogy valóban lendületet adjunk ennek a folyamatnak. És újra lendületet adjunk a tárgyalás sorozatnak, és fenntarthatóvá tegyük ezt a folyamatot, mert ez az egyetlen módja annak, hogy Törökországot közelebb hozzuk eh, Európához, amely Európát a jogszabályai, eh, az alapjogai, eh, az alapszabadságai határoznak meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a vita lezárásaként meg fogom adni a szót a tanács képviseletében Creighton uh, miniszterasszonynak. Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a képviselő hölgyeknek és uraknak ezt a nagyon átfogó vitát, amely jól bemutatta, hogy számomra világosá tette, hogy a tárgyalási folyamat lendületet nyert ismét, és továbbra is politikai és gazdasági reformokat ösztönöz Törökországban. Ez a legjobb járható út, és ezen kell tovább haladnunk, ösztönözve, bátorítva a tényleges, valóságos mérható reformokat Törökországban. Bevezetőmben vázoltam azokat a területeket, ahol további reformokra van szükség. Nem akarom ezeket megismételni. Jól tudom azt is, hogy több képviselő is kitért ezekre. A maga az állásfoglalás is kihangsúlyozta, és többen szóltak arról, hogy mind a két fél sokat nyerhet a tárgyalások folytatásából, illetve a gazdasági politikai reformok folytatásából Törökországban. A mi részünkről az elnökség a tagállamokkal és a bizottsággal együtt megtesz mindent, hogy előre vigyük ezt a dolgot, és örülök annak, hogy az, az ír elnökség idején egyfajta áttörés történt, és reméljük, hogy az elnökség lezártáig még további várható. Azzal szeretném zárni, hogy emlékeztetem önöket arra, hogy végső soron Törökország saját készsége és elszántsága az, ami meghatározza a tárgyalások menetét és ütemét. Tehát Törökország térfelén pattog a labda, nagyon fontos benchmark mértékeket kell meghatároznunk, a tárgyalási kereteket és a csatlakozási partneri viszonyt kell, hogy meghatározzák a tárgyalások menetét. És ahhoz, hogy ez tovább haladjon, nem csak az kell, hogy igazi reformok folytatódjanak Törökországban, hanem politikai bátorság és vezető szerep is kell Törökország részéről. Mi a magunk részéről továbbra is figyelemmel kísérjük és támogatjuk az ilyen jellegű fejleményeket. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament különös fontosságot és fontos szerepet játszik ebben a politikai folyamatban, kapcsolatban lépve az állampolgárokkal Törökországokban, meg az EU tagállamokban is a demokratikus párbeszéd és alapján fenntartva a támogatottságát ennek a rendkívül folyam, fontos folyamatnak. Ezt újra is hangsúlyoznunk kell, mármint az Európai Parlament ilyen szerepét, és még egyszer köszönöm egy nagyon hasznos vitát, meg az önök által elvégzett munkát, amely, különös, amely köszönet különösen a jelentéstevő asszonyt illeti. Señora ministra. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Ezzel lezárhatjuk ezt a pontot. Állásfoglalási indítvány érkezett a vita végén. A szavazásra holnap 11 óra 30 perckor kerül sor. Nem kívánom ugyanakkor elhagyni ezt a napi pontot, anélkül, hogy az előadónak, Omer Röjten asszonynak gratuláljak.